ja, So, we are starting. Buon pomeriggio a tutti. Punti... Szép napot kívánok mindenkinek. A mai napirend főpontjai az OGM növények engedélyezés, az EFSA szerepe, a tudományos értékelést hallunk majd az eljárásokról, Szeralini professzor jelenlétében, aztán környezeti hatást, itt szélerőmű parkról van szó Németország-Csehország határán, aztán a 2012-es éves jelentés az Európai Ombudsman részéről, az a Petíciós Szakbizottság éves jelentése és az Európai Parlament székhelyével kapcsolatos vélemény. A napirendünk első pontján szerepel egy kényes kérdés, amelyre több kolléga felhívta ezen elnökség figyelmét, különösen a koordinátorok döntésére az, azt illetően, hogy zárt ajtók mellett vitatjuk meg a 8-as és 9-es pontokat. Kérem a kollégákat, hogy fogadják el a napirendet, vagy éljenek kifogásokkal. Hankis kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nekem a zárt ülés elrendelésével kapcsolatban volna kérdésem, pontosabban én meg vagyok ezen döbbenve, és nem értem az okát Tudnélik azt hiszem, hogy abban, vagy remélem, hogy abban mindannyian egyetértünk, akik itt vagyunk, hogyha uniós tagországok, vagy népek, nemzetek közt történelmi tehertételeket jelentő konfliktusok, vagy a jelenben ható ellentétek vannak, akkor ezek feloldásának, a kölcsönös kiengesztelődésnek egymás megértésének az egyetlen útja az, ha őszintén, nyíltan, a nyilvánosság előtt próbáljuk egymást megérteni, és valami fajta közös kiengesztelődésre és megoldásra jutni. Én azt hiszem, hogy ez egy alapvető európai norma most az az igazság, hogy én, és ne haragudjanak, hogy ezt kimondom, de azt a gyakorlatot, hogyha valami kínos vagy feszültségeket hordoz, akkor azt szőnyeg alá söpörjük, vagy titkosítjuk. Hát ilyet én rengetegszer fiatal koromban a kommunizmusban, a kommunista Magyarországon éltem át, és ez nagyon-nagyon rossz érzéseket kelt az emberbe. Szeretném tudni ennek az okát, hozzátéve egy dolgot, hogy én nagyon szégyeltem magam valójában mindannyiunk mindannyiunk nevébe, amikor a száz éves szlovákiai magyar hölgy levelét megkaptam, aki ide 101 évesen ide utazott volna, teljes tisztelettel a bizottságunk és a munkánk iránt szerette volna meghallgatni az ülést, és most azt írja a levélben, hogy annyira fél a megaláztatástól, ami itt érné, hogy ott kell állnia a folyosón, hogy inkább nem jön ide. Én kérdezném a tisztelt kollégákat, hogy az, amit ez a száz éves asszony átél, ez normális dolog, egy összeegyeztethető a mi közös értékrendszerünkkel? Köszönöm. Eh, grazie. Köszönöm kollégák. Csak hogy időt takarítsunk meg a vita céljaira, szeretném jelezni, hogy eh, a napirenden különösen ezen döntést kapcsán, amiről Hankis kolléganő szólt, a bizottság szuverén jogokkal bír, ez tehát a koordinátorok döntése, akik bizonyos politikai érzékenységek alapján úgy gondolták, hogy javasolják majd ezen téma zárt ajtók mellett való megvitatását, és többségben így döntöttek. A szakbizottság közössége természetesen szuverén, tehát anélkül, hogy hosszúra nyújtanánk ezt a vitát, elég jelezni az ellenérzéseket ezzel a döntéssel kapcsolatosan, és egy másik fajta szavazást javasolni, és akkor így járunk el. Tehát nem szeretném megfosztatni a kollégákat eh, a szólás jogától. Bagó kollégának adok szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Akkor én azzal a tiszteletteljes javaslattal eh, tenném eh, elsősorban Bostináru kollega felé, hogy mint aki a koordinátor ülésen az előterjesztője volt az árt ülésnek, akkor vonja ezt vissza ezt a javaslatát és járuljon hozzá a szavazatával a nyílt üléshez különös tekintettel arra, hogy tisztában vagyunk mindannyian azzal, hogy a bizottságnak ez szuverén joga, azonban a bizottságnak ez a szuverén joga, ez a 1049 per 2001-es EK Európai Parlament és Tanácsi Rendeleten alapul, ennek is a négyes es cikkének az első 1-es, 2-es, 3-as és 4-es bekezdésén. És ezek a jogszabályok, ezek igazándiból a szolgálati titokra, a, a különböző honvédelmi és egyéb titoktartási kötelezettséggel vonatkozó kérdésekre rendezi a bizottságnak azt a jogát, megnyilvánt, hogy zárt ülést tarthat. Én úgy gondolom, hogy a parlament tevékenységének az átláthatósága és a parlamenti vitáknak a nyilvánossága az előbb hangkis kolléganő által elmondott érvek alapján megköveteli, és szerintem a más frakciók által, politikusok által is képviselhető módon megengedi, hogy egy ilyen ügyben a nyílt ülést tartsa meg a bizottság. Úgyhogy én szeretném kérni az új szavazást a nyílt ülés vonatkozásában. Köszönöm. Bosszináró. Bosszináró kolléga. Ok, grazie, signora Presidente. Cred că trebuie să facem o clarificare absolut imperativă. Én úgy gondolom, hogy tényleg itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat. A petíciós bizottság nem egy békítő konferencia. Számomra teljesen elfogadhatatlan, amiket itt az imént hallottam. Itt egy konfliktusról van szó, ami két európai tagállamot fordít egymás ellen, és hogy ezeket nyíltan kellene megvitatni, ez hangzott el az imént. De szerintem ez a parlament működésével így nem összeegyeztethető. és a koordinátorok meghoztak egy bölcs és korrekt döntést, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ez zárt ülés lesz, és ezek mögött, a döntések mögött megfelelő érvek is felsorakoztathatóak. Tehát szerintem a petíciós bizottságot nem kellene egyfajta vitafórumá alakítani. A koordinátorok meghozták a döntést, most függetlenül attól, hogy milyen tagállamokat érint ez a kérdés. minden egyes koordinátor támogatta azt, hogy ez zárt ülés legyen minden egyes frakció részéről, úgyhogy ne menjünk vissza erre a kérdésre. Márváti képviselő. Köszönöm szépen. A közvetlenség és a nyilvánosság elvei a jog világában alapvetőek márpedig jogászként úgy gondolom hogy itt jogi kérdésekről és emberi jogi kérdésekről lesz ma szó és az európai unió jogának az érvényesüléséről komoly emberi jogi jogsértéseknek a lehetősége merül föl illetőleg hát az én meggyőződésem szerint bizonyossága tehát emberi jogi kérdésről emberi jogi jogsértésről szól ez a mai tanácskozás nem látom semmi okát annak hogy zárt ülés legyen ellenkezőleg garanciális okokból fontos lenne hogy nyitott ülés legyen fontosabb mint bármikor ezenkvül emberi jogokkal foglalkozó jogászként az a tapasztalatom hogy nagyon fontos hogy ezeknek az emberi jogi jogsértéseknek a valódi emberek valódi életére való hatásáról a közvetlenség elve alapján győződhessünk meg vagyis például ennek a one hundred and one éves asszonynak eh, a történetét igenis meg kellett volna hallgatnunk és hallanunk és lehetővé kellett volna tennünk azt hogy ő, itt legyen mert csak valódi emberek valódi történetein és valódi életén keresztül lehet megérteni azt hogy az emberi méltóság és az emberi jogok miért olyan fontosak és hogy ezeknek a sérelmét miért szükséges orvosolni. kérem tehát hogy nylt ülést tartsanak. Köszönöm. Oh, no, no, one moment. One, one moment first Mr. and then you, and then nobody else. Először Jár úr, utána még önnek is megadom a szót, de most nem fogunk erről vitát nyitni, úgyhogy lezárom a hozzászólók listáját. Jár úr természetesen szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer a koordinátorok ülésének kompromisszumát támogatnám. Egy kimerítős hosszú vitát folytattunk ott, el kell mondanom, hogy a szakbizottság döntésének ellenében azt mondtuk, hogy mi vitázni akarunk erről a témáról, és a koordinátorok ülésén az a vélemény alakult ki, hogy kezdetben egyesek azt mondták, hogy mi nem vagyunk illetékesek ezen témát, illetően mások azt mondták, hogy a polgárok problémáival igenis foglalkozni kell, és végül ez a kompromisszum született, hogy megvitatjuk ezt a petíciót, de a nyilvánosság kizárásával. Nos, azok a kollégák, akik a nyilvános vita mellett vannak, feléjük fordulok, és azt mondanám, hogy ne öntsük ki a gyermeket a fürdővízzel, és kérem, hogy maradjunk meg ezen kompromisszum mellett, és a nyilvánosság kizárásával folytassuk le ezt a vitát. Én ezt egy jó döntésnek tartom a koordinátorok részéről és kötve érzem magam, kötelezve érzem magam, hogy továbbra is támogassam ezt a döntést, tehát ezt a petíciót a nyilvánosság kizárásával kell megvitatni. Hosszú ideje, és nagyon alaposan foglalkoztunk már ezzel a témával. Elnök, tessék önni a szó. Köszönöm. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani predsedničke, ja som dostal slovo. Ja len toľko chcem povedať, nesúhlasím. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, és ha már megkaptam a szót, szeretném elmondani, hogy a román kollégával nem értek egyet. Nem hinném, hogy ez olyan nagyon bölcs döntés lett volna. Ez az első, amit el akartam mondani. A második pedig az, amit szeretnék elmondani, hogy itt nem egy Magyarországot és Szlovákiát szembeállító problémáról van szó, hanem a szlovák állampolgárok és Szlovákiát szembeállító problémáról. Tehát, hogyha Szlovákiában szlovák állampolgároknak problémája van, akkor ez igenis nagyon komoly kérdés. És a szlovák állampolgároknak tudniuk kell, hogy ez a szakbizottság milyen módon bírálta el az ő kérésüket. Tudom, hogy ez a koordinátorok döntése volt, ebben jár úrnak igaza van, de azért ne feledjük el, hogy ezek olyan kérdések, amelyek mindenkit érintenek az Európai Unióban. Ezek a problémák más Európai Uniós tagállamban is előfordulhatnak, nem csak Szlovákiában. Éppen ezért így gond, azt gondolom, hogy nyílt ülésen kell megvitatnunk ezt az ülést, nem lehet ezt zárt ajtók mögött megtárgyalni. Äh, köszönöm szépen, nagyon rövidre fogom. Péter Jár véleményéhez csatlakoznék, amiről már döntöttünk és kimerítem megvitattuk. Ahhoz kellene ragaszkodnunk, azt tiszteletben kell tartanunk, mindenki tiszteletben tartásával köszönöm. Um, köszönöm szépen, rövid leszek úgy gondolom, hogy az európai polgároknak meg kell mutatnunk azt, hogy maximális átláthatósággal dolgozunk. Úgyhogy szavazzunk arról, hogy hogyan tárgyaljuk meg ezt az imént említett kérdést. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Myslím si, že... Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy már lefolytattuk ezt a méreható vitát a koordinátorok ülése alkalmával és a koordinátoroknak sikerült kompromisszumra jutni, hogy megvitatásra kerülhessen ez a kérdés. Tehát nagyon sajnálatos lenne, hogyha most eh, mégis a eh, petíciós bizottság ülése eh, egy választási kampányá változna néhány magyar párt érdekében. Minden kérvelését meghallgattuk, úgy vélem, hogy a szakbizottság álláspontja nem egyhangú, van itt nézeteltérés, tehát most azt kérem a szakbizottság jelenlévő tagjaitól, hogy szavazzunk azon pontot illetően, ami itt a vita tárgya, azaz kérem vegyenek részt a szavazáson, azaz hogy meg kell erősítenünk itt most a koordinátorok azon döntését, hogy zárt ajtók mögött tartsuk-e a 8-as és 9-as napirendi pontok vitáját. Mert ahogyan mondtam, a szabályzat értelmében a szakbizottság szuverén, tehát túlmenően a koordinátorok többségi döntésén én kötelező érvényel szavazásra kell, hogy bocsássam ezt a kérdést. Tehát kérem szavazzanak, a koordinátorok döntése mellett, tehát aki igennel szavaz, az megerősíti a koordinátorok azon döntését, hogy zárt ajtók mellett legyen a vita, aki ellenzi ezt, az természetesen majd az ellentétes véleményt fejezi ki. Ki van tehát a koordinátorok ülésének döntése mellett, tehát a zárt ajtók mellett? One, two, three. nine. Nine in favor. Who is against? Kilencen mellette ki van ellene. Only three, four. Four against. Négy ellenszavazat. Tehát szakbizottságunk döntése az, hogy ezeket a kérdéseket zárt ajtók mögött fogjuk megtárgyalni. Ezzel úgy vélem, hogy a napi rendet is elfogadtuk annak teljességében, és eltérek a további megjegyzésekre. Az ötös pontot illetően, ahogy az imént elmondtam, itt egy vitánk lesz, egy első vitánk a GMO élelmiszerekkel kapcsolatosan. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani Szeralini professzornak jelenlétéért itt körünkben, és jelezni szerezném, hogy a petíció főbenyújtója Brian John úr nincs jelen, sajnos akadályoztatva van, de két írásos nyilatkozatot küldött meg nekünk, melyeket kiosztottunk, és a szakbizottságunk munkáját a webstreamingen keresztül nyomon követi. Köszönetet mondok az EFSZ-nak és Per Bergmannak, aki szintén jelen van, és hozzájárul majd vitánkhoz. A 8-as és 9-es pontokat illetően, tehát ez a szakbizottság szuverén módon úgy döntött, hogy megerősíti, hogy ezen pontot zárt ajtók mögött vitassuk meg. Holnap délelőtt jelen lesz az Európai Ombudsman, Diamandorus úr, aki bejelentette már lemondását, illetve benyújtotta lemondási kérelmét. Ez tehát az utolsó éves jelentés, melyet bemutat majd szakbizottságunknak. Holnap délelőtt a szakbizottság megvizsgálja majd az éves jelentést is, melynek előadója Macmillan Scott képviselő úr. Ezt követően vitázunk Chichester úr véleményéről. Egy nagyon kényes kérdéssel kapcsolatos ez. Az Európai Parlament kettős székhelyével foglalkozik, ugyanis itt az illetékes szakbizottság az AFKO. Aztán megvizsgáljuk a módosításokat a Countess jelentést illetően, a környezetvédelmi hatásvizsgálat tárgyában. Végezetül megvitatjuk a tényfeltáró látogatásokat, a két legutóbbit, az első Galíciában volt, a második pedig Madridban került megrendezésre. Ha nincs további kifogás, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. A Vertman asszony, az első ponttal kapcsolatban? Nem. A Galíciával kapcsolatos jelentéssel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Maga a dokumentum, az hozzáférhető lesz majd? Tehát minden kolléga megkapja ezt a dokumentumot, vagy pedig csak a delegáció hivatalos tagjai kapták meg ezt a dokumentumot? ugyanis jelenleg úgy tűnik számomra, hogy csak én kaptam meg ezt a dokumentumot, illetve Tatjana, mivel hogy mi hivatalos tagjai voltunk a missziónak, és a többi kolléga pedig úgy tűnik, hogy nem kapta meg ezt a dokumentumot, és holnap úgy kell majd megvitatnunk ezt a témát, hogy a kollégák nem ismerik a jelentést. Köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést. Nyilvánvaló, Eh, hogy eh, a dokumentációt ki kellett volna osztani a szakbizottság valamennyi tagjának, hogy aztán eh, részt tudjanak venni a vitában. Jelenleg értesültem arról, hogy Bulan kolléga kérelmére a dokumentációt nem osztották ki. Tehát megpróbálom majd megoldani ezt a helyzetet, illetve megérteni, hogy mi is történt, miért nem osztották ki ezt a dokumentumot. Abszolút megértem, hogy a holnapi vita korrekt lefolytatásához a dokumentáció szükséges lenne. Okay. Sí, para, clari para clarificar también sobre Hogy tisztázzuk a kérdést, amit Bernan kollégám vetett fel, a mikrofonja kikapcsolta a hozzászólónak. Tehát azt mondtam, hogy azért, hogy tisztázzuk és pontosítsuk a helyzetet, a, mi sem kaptuk meg a fordítást spanyolul. Én feltételezem, hogy van egy angol változata, amit itt-ott felelhető, de ez nem a hivatalos eh, nyelv, lévén, hogy a jelentéstevőnek nem ez a nyelve. Remélem, hogy holnap majd elmondja a jelentés készítője, hogy miért van ez a nehézség, de teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel csak nehezebb lesz a vita. Ha a vitát akarunk készíteni, szervezni és fel akarunk készülni, akkor adok elismernünk. Most már viszont ez a helyzet, még mindig nem kaptuk meg ezeket a dokumentumokat a különböző nyelveken. És szeretnék arra is emlékeztetni, hogy Gali Galiciában több mint három hónapja jártunk, lehet, hogy már négy hónapja is van, ennyi idő telt el, és még mindig nem tudtuk megismerni ezeket a dokumentumokat a különböző nyelvi változatokban. Nos, ezekről a dolgokról még vitáznunk kell majd a titkárságon belül, illetve az elnökségen belül. Én vállalom azt, hogy ezen kérdésekre választ fogok adni. Oken kolléga. Just one little remark. Csak egy észrevételt szeretnék tenni. Én szerintem ezt a vitát felvenni, hogy minden nyelven nincsen dokumentum, ez nagyon is, és csak két-három nyelven vannak, meg akkor ez nagyon önkényes. Hogyha el akarják halasztani, akkor ugye azzal jön, hogy minden nyelven meg kell lennie az anyagnak. És volt, amikor már elfogadtuk tehát nem értek egyet azzal, hogy ez az, hogy, ne, hogy csak angolul van meg az anyag, emiatt elhalasztani, ez nem igazán jogos. Nos, ezt az észrevételt is feljegyeztük, és ezt a pontot le is zárnám. A napirendünk következő pontja a korábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincsenek kifogások, akkor ezen ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Aztán, ahogy a minden egyesülés esetében emlékeztetnék arra, hogy kiosztottuk az elnökséghez kapcsolat dokumentumot, az egyes dokument, petíciókkal, amelyeket kaptunk. A holnapi napig kell, hogy észrevételek érkezzenek a kollégák részéről ezt illetően, hogyha ilyenek nem érkeznek, akkor ezt a szakbizottság által elfogadott és kiosztott formában elfogadottnak tekintjük. Át is térek a napirendünk ötös pontjára. Több ízben utaltam már ezen petíciókra, amelyek két Brian John brit állampolgár nyújtott be, esetleges elvek megsértésével kapcsolatosan az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság részéről. Itt a géntechnikai utólag módosított élelmiszerekről van szó, és itt van még Karolat Tvardella petíciója, illetve Brian John második petíciója, mind a három petíció ezzel a témával foglalkozik. Ahogyan elmondtam, a petíció aláírója nincs jelen, tehát most meg is adnám azonnal a szót Szeralini professzor úrnak, hogy ossza meg velünk véleményét. Mrs. President, thank you very much. Ladies and... Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és elmagyarázhatom, hogy miért nem tudjuk elfogadni, hogy ez kompetensek lennénk ebben a kérdésben, mert különböző érdekkonfliktusok vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, különösen a GMO-kkal de a különböző növényvédőszerekkel is, amik ehhez kapcsolódnak. Kiadtunk egy anyagot múlt szeptemberben, amit az EFSA is megvizsgált, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy az EFSA igenis foglalkozott ezzel a kérdéssel. Három millió aláírás gyűjtottak össze különböző petíciót benyújtók, és Körülbelül 200 tudós kéri azt, hogy legyen átláthatóság a tekintetben, hogy az EFSA hogyan dolgozik, és a különböző anyagok hogyan kerülnek közreadásra. 300 tudós azt is kérte, hogy ellentétes vizsgálatokat is végezzenek el kérdés ez ügyben. Ez egy teljesen egyedi tanulmány, az egyetlen, amelyik hosszú távon vizsgálja a különböző növényvédőszereknek a hatását, és hogy hogyan hat ez a mezőgazdasági dolgozókra, vagy azokra, akik kertészkedéssel foglalkoznak. Ez a növényvédőszer, amiről itt szó van, a mezőgazdasági GMO-k, amiket tápszernek vagy állattakarmánynak használnak, ezeket el, ezek tolerálhatóak. Tehát az EFSA ö, megvizsgálta ezt, és jogosul dönteni ez ügyben, mert ő, ö, az EFSA engedélyezte ezeket a termékeket az európai állampolgárok számára, és az EFSA nagyon pozitív véleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kereskedelmi forgalomba hozni e termékeket. Tehát a probléma az az, hogyha önök azt kérik, hogy igaz volt és jogos volt ez, a, ami ebben az anyagban van, akkor valójában azt a kérdést teszik föl, hogy nem rosszul döntöttem mégis az EFSA. És nem mondhatjuk azt, hogy rosszul döntöttek, mert különböző kockázatok vannak, amik nem kerültek figyelembevételre, holott figyelembe kellett volna venni. Az EFSA nem kért mást, mint különböző teszteket az XO3-assal, e és nem vizsgálta tovább a a különböző dózisokat úgy, ahogy ez adott esetben a takarmányban vagy a csapvízben megtalálhatjuk. Nem csak a glifozátról van szó, hanem egyéb anyagokról is. Bemutattuk 2005 óta, hogy a toxicitás az emberi szervezetre, illetve sejtekre, állatokra hogyan hatnak. Több mint 12 tanulmány került elkészítésre ezzel a kérdéssel kapcsolatban és a toxicitási mechanizmust is vizsgáltuk a sejtekben és az állatokban megvizsgáltuk azt, hogy az emberekre hasonló hatással rendelkeznek-e. Az egyik fő kockázata a GMO-knak azok a maradványanyagok, amik az élelmiszerben találhatóak, vagy a csapvízben. és úgy tűnik, hogy az EFSA ezt figyelmen kívül hagyta mert nincs elég kellő statisztika, ami bizonyítaná azt, hogy a Roundup nevű termék káros lenne. Ezt az EFSA, ennek ez volt a véleménye, a Roundup állítólag több tumort hozott létre, mint a kontrollcsoport, mint amennyi a kontrollcsoportban volt. megpróbálták a GMO-k és különböző szervez, szerve, szerek nélküli takarmányal etetekben állítólag kevesebb lett volna a tehát a randap jelenléte a vízben okozta a félelmet. Tehát itt a probléma az az, hogy nincs kellő átláthatóság. Az adatokat megadtuk, a főbb tudományos szaklapnak a, ez a Food and Chemical Toxicology című lap, és négy hónapig dolgoztak ezen a kérdésen. Az EFSA és más ügynökségek, amikor ezt megvizsgálják, akkor az adatokhoz hozzáférést kell, hogy adjanak, meg kell, hogy mondják, hogy milyen adatok alapján végezték a vizsgálataikat. Ezért nagyon fontos, hogy az európai állampolgár lássa, hogy milyen adatok alapján került valami engedélyezésre, ki az, aki komolyan dolgozik, és ki az, aki esetleg hibát követett el az állatoknak a vére hozzáférhető volt, illetve a vérvizsgálatok eredménye, de úgy tűnik, hogy az EFSA hosszú távon csak a glikofátot vizsgálta, de ez az aktív hatóanyag, de ez önmagában nem a toxicitás aktív anyaga az emberben vagy az emlős állatokban, hanem ennek különböző egyéb rejtett formái is léteznek. Ezt jelentettük meg a toxikológiai szaklapban, ami az egyik legjelentősebb lap ezen a területen. Ezért úgy tartjuk, hogy hosszú távú vizsgálat eddig nem készült, mert senki sem tud ilyet készíteni. Megvannak a bizalmas adatok a francia ANSES ügynökségtől, amelyik ugyanazokkal az adatokkal rendelkezik, de nekik is csak rövid távú adataik vannak, négy hónapos adatok. És az EFSA is, és ez a, úgy gondolják, hogy a hosszú távú vizsgálata a Roundupnak nem szükséges a tudományos világ elfogadta ezt, hogy nem szükséges a GMO-kat hosszú távon vizsgálni. A, az EFSA egy PDF formátumban feltette az internetre, azonban ez nem igazán volt használható, és továbbra is a Monsanto vállalaté a az adatok tulajdonjoga. Tehát ezeket az adatokat végül is nem lehet felhasználni. Tehát újra vizsgáltuk az adatokat, és megjelentettük, hogy igenis vannak hat ennek van hatása a májra, a vesére 90 napos használatot követően. Az EFSA elismeri, hogy a Monsanto statisztika elégtelen, ennek ellenére mégis elfogadták. Az EFSA azt is elfogadja, hogy milyen fontos hatások lehetségesek, de úgy gondolják, hogy biológiailag ez mégsem releváns nagyon komoly okok vannak. A, úgy nézik, hogy a történeti adatokat 1930-tól nézik. Minden laboratóriumban vannak kontrollcsoport patkányok, amiket vizsgálják, és ezekre alapozzák. Viszont az EFSA maga nem végez kísérleteket, és például a patkányok vérének az elemzésével kapcsolatos adatokat nem adták ki, és hosszú távú vizsgálatokat sem kért, és elfogadja azt is, hogy az összetétele az adott növényvédőszernek titkos vagy bizalmasan kezelendő. Tehát nézzük meg, itt van a glifoszátnak a hatása a sejtekre, nem nagyon toxikus, csak akkor, hogyha már higításra került. Itt viszont mégiscsak azt mutatja, hogy komoly veszély, és valószínűleg tízszer vagy százszor toxikusabb, de ez rejtett, rejtve marad, mert a bizalmasan kezelendő adjuváns anyagban van. Poli, etoxilát összetevők és a POI 50-es, ami ugyancsak egy növényvédő. De ezeket mind csak rövid távon vizsgálták. De az EFSA maga nem vizsgálta ezeket az anyagokat. És még most is az vérvizsgálatokkal kapcsolatos adatok Németországban vannak egy bezárt irodában, és az EFSA csak a az EFSA nem tudja ezeket vizsgálni, és csak a véleményeket ismerheti meg, mert az EFSA nem rendelkezik azokkal az alapadatokkal, amik szükségesek lennek, és ez más esetekben is itt, így van. Itt látjuk, hogy a, például az embriókra más hatással van, mint másod. Tehát az EFSA tudományos bizottsága elfogadta a GMO, tehát a genetikailag módosított burgonyát, hogy mindössze öt patkányon folytattak kísérletet 90 napig. Miért van ez így? Azért, mert komoly érdekütközések vannak az EFSA tudományos bizottságán belül is. Tehát a történeti adatok, amiket az EFSA jut, és amiket a vállalatok használnak, és amit az EFSA elfogad, ezek nem igazán megbízhatóak az úgynevezett történeti adatok megkövetelnék, hogy 60, 60 patkányon folytassák a kísérleteket, majd ezeknek az utódainon és, és kontrollcsoport is legyen. A vállalatoknak vannak elvileg adataik, és ezt az EFSA pedig mind e, elfogadja. És a GMO-k szempontjából pedig nem e, kerül megfelelően vizsgálatra. Tehát az úgynevezett történeti adatok e, nem megbízhatóak, mert ezekben is vannak GMO maradványok és növényvédő maradványok. Ez így nem igazán tudományos munka. Az összehatása Voltak más ter- termékeknek is rejtett hatásai, és ezt az EFSA ezeket is elnézte, vagy átsiklott felettük. Tehát a közelmúltban az EFSA Tudományos Szakbizottsága kimondta, hogy nincs jelentősége a hosszú távú vizsgálatának, a GMO hosszú távú vizsgálatának. Minden esetben, ahol vizsgálatokat folytattak, a 90 nap után igenis érintett a máj és a vese, mert a, a toxikus hatásnak a kiürülése fontos. Az EFSA viszont nem volt hajlandó tovább vizsgálni ezeket a hatásokat, mert az EFSA maga nem végez kísérleteket. Tehát végezetül az aktív hatóanyaga a toxicitásnak a szempontjából a randapnál és valószínűleg más növényvédőszerekben is egyszerűen rejtve marad. Az aktív hatóanyag csak azt vizsgálják, de ez önmagában nem elegendő. Nem feltétlenül ez az, ami a toxicitást okozza az embernél vagy az állatoknál. A második dolog, hogy a ö, feldolgozatlan adatok nem ismertek, és nem lehet megfelelően felhasználni őket kontrollra sem mert már eleve fertőzött táplálékkal etetik a kontrollcsoportot is, és így nem, megfelelő, nem adnak megfelelő összehasonlítást. Ezért azt javasoljuk, hogy azonnal vizsgáljuk meg az adatokat és a Roundup-nak a felhasználását Európában. Ez nem kerülne pénzébe a bizottságnak, mert az összes nemzetközi szakértelem a, a, bárki, illetve azok a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, azok meg tudnák vizsgálni, hogy az EFSA milyen protokoll alapján dolgozott, és mit fogadott el, és ez az, ami igazi átláthatóságot adna a termékek vonatkozásában, ami végül is mindenkit érint, mindenkinek a gyerekét, minden állampolgárt érintenek. Köszönöm. Thank you, Professor Sedelini. Köszönöm szépen, Sedelini professzor. Bergman úrnak fogok most szót adni. Dear honorable members, um, dear Mrs. Chair. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Az EFSA nagyon örül annak, hogy itt lehetünk, és hogy tisztázhatjuk ezt a kérdést Szerelini professzor tanulmányával kapcsolatban. Ez ugye az elmúlt év szeptemberében született meg ez a tanulmány. Itt arról volt szó, hogy egy két éves kutatást foglaltunk össze, itt ugye kísérleti patkányok etetésével volt kapcsolatos ez a két éves kampány, ez a tudományos kutatás, és maga a tanulmány megállapította, hogy a hogy ezekben a peszticidekben és herbicidekben a toxikus anyagok a határérték alatt maradtak. Az EFSA mandátumot kapott a DG Sankótól, a bizottság főigazgatóságától szeptember 26-án, és ebben öt pont sürgő, sürgős felvizsgálását kérték. Először is, hogy nézzük meg Szalini kolléga tanulmányát, hogy a tanulmány elkészítőitől kérjünk további adatokat, amennyiben erre szükség van meg kell néznünk, hogy vannak-e új tudományos elemek ebben a tanulmányban, illetve, hogy az EFSA az új adatok ismeretében felülvizsgálja-e eddigi véleményét, vagy sem. Figyelembe vettük a tagállami véleményeket is, és minden egyes tagállamban elkészítettünk egy kockázatelemzést is. A német hatóságokkal is felvettük a kapcsolatot, ugyanis a A glifoszittal kapcsolatos tudományos kérdésekben ugyanis a német hatóságok voltak az illetékesek. Ezen kívül egy tanácsadói fórumot is megszerveztünk az efsz en belül ugyanezen a héten, és ezzel a tanácsadói fórummal együttműködve próbáltunk kérdést, illetve választ adni a kérdésekre az Európai Élelmiszeripari Ügynökség a tagállami ügynökségekkel, Svájccal, Izlanddal és Norvégiával is együttműködött, és ezeknek az élelmiszerbiztonsági ügynökségeknek a véleményét is figyelembe vettük, és így készítettük el a közös kockázat elemzésünket. Az EFSA felkérte a tagállamokat is, hogy vizsgálják meg és vitassák meg ezt a dokumentumot. Több tagállam is elmondta, hogy pontosan ennek a dokumentumnak a felülvizsgálatával egyébként is foglalkoznak. mi úgy véltük, hogy nagyon érdekes lenne, hogyha ezeket a különböző tagállami és ügynökségi szövegeket össze tudnánk hasonlítani, és telekonferenciákat tudnánk megszervezni, hogy meg tudjuk osztani egymással az ezzel kapcsolatos információt, és hogy hogyan kell értékelnünk és értelmeznünk ezeket a tanulmányokat. Hat tagállam vett részt ebben az egész konzultációs folyamatban. Természetesen minden tagállamot meghívtunk, de végül hatan vettek részt. Az Európai Bizottság sürgős véleményt kért, ez azt jelentette, hogy felállt egy multidisziplináris task force, és megvizsgáltuk ezt a dokumentumot méghozzá két stádiumban. Volt egyszer egy EFSA szakértői csoport, akiknek biostatisztikai tapasztalataik vannak, illetve akik biotechnológiában, a peszticidek felülvizsgálatában jártasak, és ők készítették el az első felülvizsgálatot méghozzá sürgősséggel. És október 4-én nyilvánosságra is hoztuk ezt a ezt az eredményt, tehát tényleg sürgősséggel és gyorsan jártunk el. Természetesen figyelembe vettük a tanulmány célkitűzéseit, megpróbáltuk megérteni a felhasznált statisztikákat, és a potenciális információ hiányokat próbáltuk beazonosítani, hogy ezek alapján a tanulmány elkészítőitől további információt kérjünk. Természetesen az Európai Bizottságnak is szerettük volna a hivatalos véleményünket minél gyorsabban eljuttatni. Annak érdekében, hogy ezt a tanulmányt meg tudjuk vizsgálni az EFSA a cikk szerzőit személyesen is meghívta, annak érdekében, hogy tökéletesen érthessük ezt a cikket. Szelelini professzorral október 4-én találkoztunk, és utána pedig 18-án is, amikor további tisztázásokra került sor. Az információval kapcsolatban rendkívül fontos, hogy minél gyorsabban eljárjunk, és számunkra elég nagy kudarcnak tekintető, hogy ilyen fontos tanulmányokat és adatokat automatikusan nem osztanak meg az EFSA-val. Mi azt vártuk volna, hogy egy ilyen jellegű együttműködés automatikusan létrejöjjön. Az EFSA végleges véleménye november 28-án készült el, és ebben választattunk a bizottság minden egyes kérdésére és a tagállamok független elemzéseit is figyelembe vettük. Ezek tehát tőlünk függetlenül készültek el Dániában, Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában és Belgiumban. A peszticiddel kapcsolatban a jelentő tagállam, ugye Németország, szintén elvégezte a felülvizsgálatot, aztán itt volt a Szerelini tanulmány, amely a kritikákra válaszolt, ez november 9-i dokumentum, és ez is nagyon hasznos volt, de az általunk felvetett kérdések nagy részére ez nem válaszolt. Voltak természetesen más nyitott kérdések is ebben az időszakban, és úgy vélem, hogy ez a dokumentum azért nagyon komoly erőfeszítést tett ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására. A publikációban viszont nem volt benne az esetről szóló jelentés, amire nekünk szükségünk van. Az EFSA felülvizsgálatának az eredménye az, hogy a felülvizsgálat kimutatta, hogy a tagállami szakértők és az EFSA is hasonló véleményre jutottak, tehát egyetértés alakult ki, és a tanulmány jelenlegi formájában nem teszi lehetővé, hogy végleges következtetéseket vonjunk le. Magát az esetről szóló jelentést nem is láttuk, mi csak a tudományos cikket ismerhettük meg. És ezért a következtetéseket nem is tudtuk megfelelőképpen levonni. Itt volt ugye először is a, az az elemzés, ami a jelentésre vonatkozik, és az a dokumentum, amit önök megjelentettek, az ugye azt tartalmazza, hogy a hosszú távú rákkeltő hatásokra és mortalitásra vonatkozó adatok megállapításához nem volt elégséges a levet minták száma. Aztán a német hatóságok is hozzájárultak a felülvizsgálathoz, és a német hatóságok úgy vélik, hogy a glifoszitok újraértékeléséhez nem elégségesek az adatok. Az EFSA egyébként úgy gondolta, hogy a jelenlegi helyzetben az erre az anyagra vonatkozó szabályok módosításának felülvizsgálatát nem indokolt megnyitni. Köszönöm. Thank you to you. Now we have, we uh, go. Köszönöm szépen. Ladislav Mikónak adok szót az Európai Bizottság részéről, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, és köszönjük szépen, hogy meghívtak a mai napon. Először is nagyon örülök, hogy megszervezték ezt az ülést, nagyon örülök, hogy újra itt lehetünk, és hogy Szerelini professzor szövegére megint visszatérhetünk, ugye az elmúlt év őszének nagyon komoly vitái után. A bizottság természetesen megvizsgálta a tanulmányt, és valóban az EFSA-t felkértük, hogy sürgősséggel vizsgálják felül ezt a tanulmányt. Az EFSA már elmondta 2012. november 28-i következtetéseinek a lényegét. Én most csak annyit szeretnék elmondani, hogy az EFSA következtetésében maximálisan megbízik a bizottság, mert az EFSA átláthatóan és professzionális módon dolgozott arra van lehetőség ezek mellett, hogy további kérdéseket tegyünk fel. Hat tagállam biztonsági ügynöksége egészen pontosan ugyanarra a következtetésre jutott, vagy legalábbis nagyon hasonló következtetésre, és ez szerintem egyértelműen bizonyítja, hogy az EFSA felülvizsgálata megfelelő volt. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a bizottság elismeri, hogy Szirelini professzor munkája nagyon komoly kérdéseket vetett fel az Európai Unió szabályaival kapcsolatban, hogy egy piacra kerülő termék biztonságosságát hogyan kell biztosítani, illetve hogy a GMO-kkal kapcsolatos hosszú távú teszteléseket hogyan kell lefolytatni. A bizottság nyitott arra, hogy ezeket az aggályokat megvitassa, és a bizottság szeretné megnyugtatni az európai polgárokat, és két fontos fejleményről is szeretnék beszámolni. Az egyik, hogy a GMO emberi és állati fogyasztásra szánt termékek enged, engedélyezésével kapcsolatos új rendeletet szeretném majd bemutatni. Itt ugyanis egy kiterjesztett toxicitási vizsgálatot írunk elő, minden egyes esetben egy 90 napos vizsgálatot. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a bizottság egyértelműen látja, hogy szükség van hosszú távú toxicitási vizsgálatokra a GMO-k esetében, és hogy nagyon magasra kell tenni az átláthatósági és biztonsági normákat, hogy meg tudjuk nyugtatni a fogyasztókat, és a GMO-k tekintetében különösen magas szintű normákkal kell dolgozni. Egy két éves rákkeltő hatásokra vonatkozó vizsgálatot kell elindítani az NK603 esetében, amely 2013-ban kezdődik majd meg. Ami az EFSA függetlenségét illeti, szeretném elmondani, hogy a mi főigazgatóságunk maximálisan támogatja az EFSA-t abban, hogy a saját függetlenségét, amit már eddig is magas szinten valósít meg, még javítani tudja. A számvevőszék is elmondta, hogy a többi európai ügynökséghez képest most már így is az EFSA-nál a legszigorúbbak az erre vonatkozó szabályok. A bizottság főigazgatósága javasolta, hogy közös európai irányvonalakat dolgozzunk ki az esetleges konfliktusok megoldására a különböző ügynökségek esetében. Ami az adatokhoz való hozzáférést illeti, január 14-én az EFSA elindított egy nagyon komoly átláthatósági kezdeményezést, amely mindenkinek segítséget nyújt a kockázat felmérési munkával kapcsolatos adatokhoz való hozzáféréshez. Az MK 603-ra vonatkozó adatok hozzáférhetőek az EFSA honlapján, nagyon sok információ itt megtalálható, azért, mert az elmúlt hónapokban nagyon sok kérdés merült fel ezzel kapcsolatban. Tehát az NK 603-ra vonatkozó adatok nagy részben most már nyilvánosak. Ami a különböző tudományos adatokat, többek között a nyers adatokat illeti, a GMO-kra vonatkozó benyújtott kérelmek kapcsán természetesen mind eljut az EFSA-hoz, és az NK 603-at tartalmazó 21 kérelemből mindegyiket pozitívan mindegyiket pozitívan ítélték meg. A tagállami hatóságok szempontjából, itt ugye most Németországot kell figyelembe venni, tehát a német hatóságok megvizsgálták a nyers adatokat, és azt mondták, hogy nincsen kifejezett illetékességük arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ezzel kapcsolatos adatokat. Ami a glifoszidekre vonatkozik, Egy új értékelést kell majd elkészíteni. Ez 2013-ig fog lezárulni majd. És azt hiszem, hogy amennyiben nem lesz semmilyen késlekedés, akkor egy teljes felülvizsgálat készülhet majd a glifoszitek potenciális hatásáról. Köszönöm szépen. Thank you. And now we open the Köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Gressz asszony parancsoljon. Je vous remercie, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy szót kaptam. Először is szeretném elmondani, hogy a petíció benyújtá, benyújtóinak a bátorságát és az erőfeszítését maximálisan támogatja a frakcióm. Két nappal ezelőtt nagyon fontos nap volt egyébként, mert egy nemzetközi mozgalom indult el, én is részt vettem ebben, a Monsanto ellen. Tehát ez is nagyon jól mutatja, hogy az a téma, amivel most foglalkozunk, olyan téma, ami igenis érdekli és aggasztja a polgárokat mindenhol a világon. Szeretném elmondani, hogy nagyon komoly aggályaink vannak a GMO-k kockázataival kapcsolatban. Nagyon sok itt az érdekellentét, túl sok. Úgyhogy senki se felejtse el Banati asszony példáját, aki az EFSA vezetője volt, és ugyanakkor egy olyan szervezetnél is dolgozott, amelyet az élelmiszeripar finanszírozott. Úgyhogy vannak itt összeegyeztethetetlenségek. A zöldek nevében szeretném elmondani, hogy számunkra nagyon aggasztó, hogy a tudományos világba egyre jobban beszűrődnek a különböző cégek, ezek ráteszik a kezüket a publikációkra is, és így egyre nagyobb a nyomás abban az esetben, amikor olyan kereskedelmi megállapodások tárgyalásáról van szó, ahol GMO-k is érintettek egyre több olyan polgár van, aki azt kéri, hogy garanciákat biztosítsunk már. Vagyis tudományos kutatásokat, független kutatásokat kell elkészíteni, amelyek egymással összehasonlíthatóak és hosszú távra vonatkoznak. Csak akkor fognak a polgárok bízni az EFSA-ban, amikor nem lesznek már összeegyeztethetetlenségek a tudományos panelek és az EFSA vezetőségek között. És egyébként meg rengeteg kérdésem is van, amik közül csak néhányat fogok elmondani. Nem kellene a tudományos kutatások elvégzésének módszerét felülvizsgálni? Az EFSA-nak nem kellene újra gondolnia saját kockázatelemző mechanizmusait? Az EFSA miért utasította vissza azokat a hosszú távú toxikológiai elemzéseket, amelyek rendelkezésre álltak. És a bizottságnak is szeretnék néhány kérdést feltenni. Borzasztóan örülnék, hogyha a bizottság megmondaná, hogy hogyan segíti a közszolgáltatások végrehajtásában az EFSA-t. Annak érdekében, hogy mi politikusok és európai polgárok hozzáférhessünk a különböző független kutatások eredményeihez és szerintem nagyon sok képviselő van itt, bármelyik frakcióról legyen is szó, akik egy levelet juttattak el a bizottsághoz annak érdekében, hogy jöjjön létre egy jogi keret a szakértői vélemények elkészítéséről és az összeegyeztethetetlenségről. És vajon hol van ez a jogi keret, amit megígért a bizottság? Végezetül pedig szeretném elmondani frakcióm a zöldek nevében, hogy az európai polgárok nagy része szeretné ezeket a kérdéseket tisztázni, ezt mutatják a közvéleménykutatások. És amíg a polgárok részéről vannak aggályok és vannak kérdések, addig nagyon fontos, hogy moratóriumot hirdessünk a GMO ültetvények ellen, míg ezeket a kérdéseket nem tudjuk tisztázni. Köszönöm szépen. Jár úr, parancsoljon. Ja, äh, vielen Dank, auch vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen. Köszönöm a petíciót is. Itt egy alapproblémára hívja ez fel a figyelmet, és a bizottság, mint jogalkotó, illetve mi, Európai Parlament is felismertük ezt. Az efsz illetően Ugye az EFSA-nak, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak egy bizonyos feladatot kell ellátnia, és ennek függetlenségét biztosítani kell. És uh, itt petíciós szakbizottságként uh, elég sok feladattal szembesülünk, hiszen itt egy szakmai problémáról van szó. Ugye az élet már önmagában kockázatot jelent, tehát aki nem akar egyáltalán kockázatot, uh, hát ez eléggé nehézkes, hogyha valaki egyáltalán már a világra jött, akkor attól kezdve kockázatokkal szembesül. Tehát kérdés az, hogy hogyan értékeljük, hogyan osztázzuk a kockázatokat. De persze minden aggájjal foglalkozni kell. Most ugye itt az EFSA foglalkozik ezen aggályok értékelésével, és elvárjuk ennek függetlenségét. Mit is jelent az, hogy független? Aki tényleg független, ugye itt semmiképpen nem lehet az emberek szemre megtiltani, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek, és mindenképpen ezekkel foglalkozni kell, ezek az összegyűjtött adatokkal. Hogyha ez a harmadik megjegyzésem, azt mondjuk az EFSA-nak, hogy azt akarjuk, hogy az EFSA függetlensége biztosítva legyen, ugyanakkor szakértelmet is várunk az EFSA-tól, valahol ezt meg kellett szerezni, ezt a szakértelmet, és akkor ez a két követelmény esetleg már ütközésbe kerülhet egymással. Tehát ez nem olyan magától értetődő, mint ahogy ez hangzik. Tehát itt a függetlenséget illetően, hogyha olyanokat akarunk, akik értik ezt a szakmát, és akkor ezeket hirtelen lobbistának ö, címkézzük, mások esetleg függetlenek, de nem értenek az adott szakterülethez. Nos, ö, itt akkor nem várhatjuk el, hogy tudományos munkát végezzenek ilyen személyek, és megbízható eredményre jussanak. Tehát petíciós szakbizottságként hogyan lehetne ezt a, ezt a konfliktust feloldani? Nos, ö, én ezt a kérdést az illetékes szakbizottság előtt vitatnám meg, akarjuk, hogy az EFSA függetlenül döntsön természetesen, valakinek döntenie kell természetesen ebben a kérdésben, és már előre bejelenthetem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen intézményt veszünk, mindig ugyanaz a vita fog felmerülni, hogy az adott szervezet függetlene, avagy sem, és uh, itt uh, támaszkodnék a szakbizottságok véleményére. A kétségeket ugyanis mindenképpen meg kell szüntetni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy petíciós szakbizottságként szerintem ez túlságosan nagy feladat elé állít minket ez a kérdés. Túlságosan mélyreható szakmai kérdésekről van szó, jogi és egyéb kérdésekről. Az lenne tehát a javaslatom, hogy ezt a petíciót az illetékes szakbizottság felé továbbítsuk, hogy ezt a konfliktust valahogyan fel lehessen oldani, mert mi ezt nem tudjuk elérni, mi tudunk egy véleményt fogalmazni ezzel kapcsolatosan, Nos, jó magam is képzésem, szakmai tapasztalataim során gyűjtöttem különböző tapasztalatokat, teljes mértékben engem sem lehet függetlenül, függetlennek címkézni, és természetesen ugyanez érvényes ebben a kérdésben is az itt dolgozó szakemberekre, és persze gazdasági érdekek is felmerülnek ezzel összefüggésben. Tehát a problémákat fel kell sorolni, azokat értékelni kell, az egyik dolog a probléma elemzése, van erre egy megoldásunk, amely megállja a helyét, és természetesen ez a szakbizottság feladata kell, hogy legyen, hogy ezt megoldja. Az efsz nak is döntenie kell, és aki dönt, az persze mindig kritikával szembesül, és fontos az, hogy a az EFSA szuverén és független módon cselekedhessék. Elnök, köszönöm, Jár úr. Taylor úr következik. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának, hogy eljött a mai napon Remélem, hogy tényleg mindannyian hozzáférhetünk majd a tanulmányhoz. Számomra eléggé meglepő volt, amikor azt mondta, hogy nem fért hozzá Szerelini tudományos jelentéséhez. Úgyhogy most hátra nézek az EFSA-ra, hogy az EFSA tanulmányaihoz is hozzá kell férnünk, csak így lesz teljes az átláthatóság. A klinikai tesztekről van itt most szó és remélem, hogy sikert érünk majd el abban, hogy meg tudjuk valósítani az átláthatóságot a nyers adatok kapcsán, mint ahogy ezt már többen elmondták. És itt van az Európai Ombudsman is, reméljük, hogy továbbra is meg lesz egy olyan független ombudsmanunk, mint amilyen most van. Egy olyan igazi, klasszikus, független ombudsman, aki odafigyel ezekre a kérdésekre. És az emával kapcsolatban a 1049-es döntés az ombudsman részéről körülbelül arra vonatkozott, mint a most jelenlegi ügy, hiszen itt emberek egészségéről van szó. Amikor az EMA-nak azt mondta az ombudsman, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra kell tenni, miután az engedélyeket megadták, az tulajdonképpen vonatkoztatható a mostani esetre is. Tehát az imának az engedélyek megadása után az adatokat, a nyers adatokat nyilvánosságra kellett hoznia. Tehát valamilyen mindenki számára hozzáférhető formában ezeket az adatokat nyilvánossá kell tenni, hiszen a polgárokat érdeklik és érintik ezek az ügyek. És az EMA-val kapcsolatos ombudsmani döntésre még egyszer szeretnék visszautalni, hiszen az az ügy nagyon is hasonló a mostanihoz. És reméljük, hogy most már az EFSA is megértette, hogy miről is van szó, hogy egy mindenki számára hozzáférhető rendszerre van szükség a nyersadatok esetében, Úgyhogy reméljük, hogy tényleg a nyers adatokhoz is hozzá lehet majd férni. Jár úrnak azt tudom mondani az összeegyeztethetőség kapcsán, hogy az erre vonatkozó szabályok adminisztratív jog szempontjából minden tagállamban elő vannak írva. Elő vannak írva az EU-ban, elő vannak írva a tagállamokban. A szerződésben szerepel hogy ki milyen posztot vagy posztokat tölthet be, annak érdekében, hogy az igazgatás megfelelőképpen működjön. Hogyha valakinek gazdasági érdeke van, vagy pedig a feleségének vagy közvetlen családtagjának gazdasági érdeke van, akkor ez ugye összeegyeztethetetlenséget hoz létre, hát erre megvannak az egyértelmű szabályok. Most mindegy, hogy az illető remek ember, utolsó fillérig kifizeti az adóit, stb. stb. Hogyha személyes érdekeltsége vagy gazdasági érdekeltsége van, akkor az összeegyeztethetetlenség és kész. Itt a parlamentben mi is odafigyelünk arra, hogy az EFSA-nál ne legyenek ilyen érdek, érdekek, amelyek esetleg érvényesülhetnének. Itt az egész Európai Unión belül oda kell figyelni az összeegyeztetetlenség szabályaira. Ennek mindenhol így kell, vagy hát kellene működnie. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Also, um, nach der Margaret kann ich... Köszönöm szépen. Hát, Margaret után még sok mindent mondhatok, talán néhány rövid dolog. Péter, csak csatlakozni tudok hozzád, az érdekkonfliktust illetően még további vitára van szükség. Természetesen független tanulmányokat óhajtunk, ugyanakkor főként az eredményekhez akarunk hozzáférni, hiszen valamennyien tudjuk, hogy mit jelent a genetikailag módosított. Többek között ezeken a képeken is lehetett látni, és azt hiszem, hogy ez egy szomorú jele korszakunknak, és erről még vitáznunk kell, valóban szomorú ez. A az, hogy az egész toxikológiai problémákhoz kapcsolódik, az teljesen világos, mert tulajdonképpen általános iskolások számára is. A városomban, a szülővárosomban folytattunk tanulmányokat, és a petíciót benyújtóknak mindenképpen gratulálni kell, szeretnék bátorságukhoz. Jó lenne, ha az összes polgárnak ennyi bátorsága lenne ezen kérdéseket illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerelini úrnak esetleg visszaadom a szót. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is a glifozáttal kapcsolatban az elnök az, hogy megszakítja, csak nem a mikrofonba beszél, úgyhogy sajnos ezt nem halljuk. Még valaki szeretne kérdezni. Nos, Köszönöm szépen, hogy megadja nekem a szót. Elnézését kérem, professzor úr. Szót kértem ezzel a fontos ponttal kapcsolatosan. És köszönetet szeretnék mondani a petíciót benyújtóknak is, illetve a petíciót benyújtónak, amiért is kitartott a témája mellett, és a professzor úrnak is köszönetet mondok jelenlétért, hozzászólásáért. Nos, elhangzott már, hogy ezen kérdéskörhöz nagyon jelentős érdekek kötődnek. Magánérdekekről, érdekekről és közérdekekről egyaránt szó van itt, illetve társadalmi érdekekről úgy szintén az egész társadalom vonatkozásában. Nos, mivel ilyen sok érdek merül fel itt, szeretném megkérdezni Szerelini professzor úrtól, hogy tudná pontosítani, hogy miért is hozta meg azt a döntést, hogy a tanulmányát nem bocsátja a nyilvánosság rendelkezésére. Szegalini professzor úr, milyen nehézségekkel szembesült ön a tanulmányai elkészítése során? Milyen pénzügyi nehézségei voltak? Milyen támogatást kapott munkája lefolytatásához? Miután lezárta ezt a munkát, Miért alakult ki ilyen nagy botrány a kutatók körén túlmenően is. Természetesen ez a kérdés magja elhangzott már, hogy mennyire nehéz hozzáférni az adatokhoz, hogy mennyire hiányzik az átláthatóság. Kis kutatócsoportok civil társadalmi szervezetek nagyon sokan folytatnak küzdelmet a nagy multinacionális vállalatok ellenében, mint például a Monsanto, amely természetesen nagy gazdasági súlyjal, befolyással rendelkezik. Hogyha megnézzük a különböző kontinenseken kialakult helyzetet, akkor mindenhol konfliktusokat tapasztalhatunk a Monsanto és más csoportosulások között, civil társadalmi szervezetek, tudományos kutatók, állattenyésztők, növénytermesztők, fogyasztók szervezetei szövetségei között. Ezt az esetet, csak a többi között említeném fel ezt a következő esetet egészen gyorsan. Mi európai parlamentként nagyon érzékenyek vagyunk az ilyenfajta helyzetekkel kapcsolatosan. Ami az elővigyázatosság elvét illeti, véleményünk szerint ez alapvető jelentőségű nagyon fontos az elővigyázatosság elve szerint eljárni. A fogyasztók részére csak olyan termékeket kellene rendelkezésre bocsájtani, amelyek GMO-mentesek. Ugyanis, hogyha nincsenek bizonyítékok a hosszú távú hatásokat illetően, akkor ezeket a hatásokat egyszerűen nem tudjuk értékelni, nem tudjuk felbecsülni, Nagyon gyakran a lakosságot nagy kockázatnak teszik ki, és éppen ezért tiltakozások születnek a lakosság részéről, hiszen szeretnék elkerülni ezeket a kockázatokat az emberek. Az a benyomásom, hogy a bizottság némileg defenzívebb a szorult, úgy véli, hogy ezen szakértői csoportok már kifejezték álláspontjukat, már kifejezték ítéletüket. Itt hat országról esett szó, melyekből ezek a szakértők származnak, de 27-hez képest ez a 6, hát ez nem ilyen többséget, tehát az, hogy most mi ezzel a korlátozott számú országból származó tudós vagy szakértői csoporttal foglalkozunk, hát ez azért nem elegendő. Itt, hogyha új kutatásokat, új tudom, tanulmányokat kérnek 2013-on túlmenően is, nos, ezen kutatás szerintünk hamarabb le kellett volna folytatni. És itt felmerül a kutatás, a tanulmányok, az eredmények függetlenségének kérdése, illetve maguknak a tudományos kutatók függetlenségének a kérdése is. Egyensúlyt kell találni itt az egyéni érdekek és a társadalmi érdekek között. Persze értem, hogy itt más-más viták zajlanak az egyes tagállamokban, de ugye itt a kutatóközpontoknak meg kell felelniük a közérdek által támasztott elvárásoknak. Ha viszont nem ez a helyzet, akkor valóban fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon valóban függetlenek-e a kutatók, amikor bizonyos kutatásokat cégek szintjén folytatnak le. Nos, talán az állami kutatóközpontok nagyobb támogatást kellene, hogy élvezzenek, hiszen ezek garantálhatnak egy, egy bizonyos függetlenséget, ha egyáltalán érhetünk ezzel a szóval és azt hiszem, hogy fontos ezen függetlenség garantálása. Szeretném tehát ezt a szempontot kiemelni. Európai Parlamentként, illetve Európai Bizottságként rendkívül óvatosan, elővigyázatosan kell eljárnunk, akár amikor az elővigyázatosság elvére utalunk, akár pedig amikor a termékek biztonságával foglalkozunk mely termékeket polgártársaink fogyasztanak. Az termelés, akár növényi, akár állati eredetű élelmiszerekről beszélünk, nem kapcsolódhat bizonyos anyagokhoz, amelyek hosszú távon kedvezőtlen hatással bírhatnak. Elnök, köszönöm, Szerelini professzor. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rövid leszek minden egyes ponttal kapcsolatban. Biztos úr, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a glifoszát nem véletlenül jelen, nem, nem maga a Roundup, hanem a Roundupban több tucat anyag található, és van, ami sokkal toxikusabb, mint a glifoszét. És egyetlen egy ügynökség senki sem foglalkozik aznak vizsgálatával, hogy a Roundup hosszú távon milyen hatásokat okoz. És a világon nagyon elterjedt növényvédőszer. 80%-a az ehető GMO-knak azért kerül elreállításra, hogy a Roundup-ot fel tudják használni és az EFSA egyszerűen képtelen megadni azokat az alapadatokat, nem csak a glifoszitra, hanem másokra sem, és csak nagyon rövid távú vizsgálataik vannak és csak olyanok, az egyiket a Monsanto készíti maga rövid távú néhány állaton, és csak arról számolnak be, hogy vannak bőr és szem irritációs hatásai, de több mint 150 termék van, amelyik, és valószínűleg több ezer egyéb olyan növényvédőszer van, amit hasonló módon vizsgálnak, és ez a fő probléma. Egyetértek azzal, hogy az EBSA és más intézetek foglalkozzak a termékvizsgálatra. Viszont nincsenek kellően felszerelve és ugyanakkor vannak összeférhetetlenségi problémák is. Vannak, amelyeknek nagyon nagyok a gazdasági érdekek. Több mint 20 éve az összes tagállam azt kérte az egyetemektől, hogy dolgozzanak együtt az iparral. Most egy ilyen korporatív szellem jött létre, és éppen ezért az történeti adatok, adatokat kellene felhasználni ilyen-olyan vizsgálatokra. Továbbá nem ismerjük ezeket, mert különböző érdekösszefűződések vannak. Az EFSA tudományos testületnek ezt kellene felülvizsgálni, amit mi javaslunk, ez semmibe sem kerülne, hogy mindenki adja meg az alapadatait, úgy, ahogy ezt javasoltuk januárban, amikor kiadtuk a tanulmányunkat, és eljöttünk ide az Európai Parlamentbe egy sajtókonferenciára, hogy megadjuk a az alapadatokat, és azt mondtuk, hogy tegyük fel az internetre, ne csak az EFSA-ra, az EFSA pedig tegye ugyanezt. Az alapadatokkal pedig lehetővé lenne tenni nem csak a GM-oknak, hanem egyéb termékeknek, például a Randapnak is a vizsgálatát. Ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a megfelelő átláthatóság megvalósuljon, és hogy valahogy kikeveredjünk ebből a vitából. Nagyon sok pénzt költünk el Európában az állampolgárok pénzéből, hogyha nincs ez az átláthatóság. Egyszerűen képtelenek leszünk megfelelően értelmezni az alapadatokat, hogyha nem így járunk el. Ez egy szimbolikus ok, amiért nem, a, nem az EFSA-nak, hanem a Food and Chemical Toxicology-nak és más olyan tudósoknak, akiket ö, tőle azt kértük, hogy vizsgálódjanak. De a Monsanto részéről a Bioteknek az vezérigazgatója, az is a Monsantóval ér, és őt kérték fel több anyagnak a felülvizsgálatára, és a közelmúltban a Food and Chemical Toxicology kivett olyan tanulmányokat, amelyeket korábban már elfogadtak a bétén toxinokról. És van egy másik tudós is, Paul Christou, aki a Transgenic Research nevű lapnak volt az igazgatója, és ő is azt mondta, E, illetve írta egy e, dokumentumban, hogy a e, az anyagomnak a kiadása végül is kudarcot hozott, mert a növényeket úgy kezelik genetikailag, hogy a arannapot tudják hasznosítani. Tehát itt komoly érdekösszefonódások vannak, és igazi független világra lenne szükség. Ezért javasoltuk több bizottságnak is, többek között az Európai Miniszterek Tanácsának is, hogy igazi összehasonlító kutatásokat kell véghez vinni az alapadatokkal, olyan független tudósokkal, akikkel nincs érdekütközés. És nagyon fontos e tekintetben az átláthatóság is. Tehát ahelyett, hogy a, mert az egyetemek egyre szorosabban összefonódnak az iparral, mert ezt követeli az új jogszabály, és azt arra ösztönzik az egyetemeket, hogy inkább az ipartól próbáljanak pénzhez jutni, mint a költségvetésből. Tehát ez nem csak az EFSA-nak az ügye, hanem szerintem a mindenkinek, hogy először is az alapadatok legyenek hozzáférhetőek, átláthatóak, és hogyha önök egyetértenek, akkor még többet is lehetne tenni fontos lenne az átláthatósága, és például a különböző vérvizsgálatoknak az eredménye. A randapnak az összetételét titkosan kezelik továbbra is, és a ö, patkányok ö, vérének az elemzése is azt mutatja, hogy itt vannak még dolgok, amik nem átláthatóak. Miért nem kapott ez nagyobb publicitást? Azért, mert egy nap alatt egy nagy francia labban, a Figaróban Gerard Pascalt megkérdezték, és azt az FCT ne, négy hónapig dolgozott, hogy megjelenjen a cikk, az ebben a labban pedig egy nap a, a dolgoztak rajta, és nem tudták azt, hogy az a személy, akit kérdeznek, azt tulajdonképpen azért felelős, hogy a három hónapos vizsgálatokat nem hajtották végre. és ő vett részt a szakértőknek a kinevezésében az EFSA-n belül. Tehát itt nagyon rengeteg ütközés van és az ina nak is, ami egy úgynevezett független szakértői szervezet, ott is érdekel tehát rendkívül sok az érdekütközés, amikről nem is tudunk, és nem derül ki ebben a folyamatban. Én benne voltam ebben évekig, és azért tudtam végül is ezt a kísérletet lefolytatni. Köszönöm. Thank you to you all. Quindi alla fine di questo ampio di... Nos, ezen széles körül méreható és nagy érzelmektől fűtött vita végén felvetődik az átláthatóság kérdése, tehát a valós részvétel kérdése a polgárok ismeretei révén az európai intézmények életében is. Van itt egy kérelem, amelyet több kolléga is megismételt felszólalása során, és az a kérelem ahhoz kapcsolódik, hogy az EFSA tegye közzé az adatokat, amelyek most még hiányoznak, és nem könnyítik meg, hogy a polgárok megfelelő ismeretekhez jussanak. Azt hiszem, hogy ebben a szakaszban továbbra is nyitottnak kell minősítenem ezt a vitát, hogy további gondolkodásra biztosítsunk időt. Azt hiszem, hogy itt az átláthatóság témáján túlmenően az intézmény felelősséges felmerül az európai jogszabályok alkalmazását, illetve módosítását illetően, és talán be kell kapcsolnunk az illetékes szakbizottságot, és amelytől, ahogyan Jár kolléga is javasolta, véleményt tudunk majd bekérni. Itt az MV, a Környezetvédelmi, illetve az AGRI, a Mezőgazdasági Szakbizottságra utalok, tehát kérhetem, hogy az érdemi kérdésekben támogassanak minket. Azt javasolnám tehát, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, hogy foglalkozni tudjunk nem csupán a most elhangzottakkal, hanem azon ö, feljegyzéssel is, amelyet a petíciót benyújtó benyújtott számunkra. Tehát továbbra is nyitva hagynám a petíciót, hogyha a kollégák ezzel egyetértenek. Nem látok kifogást, tehát további kutatásokat végzünk ezen témát illetően és továbbra is az EFSA-hoz fordulunk nagyobb átláthatóság elérés érdekében, valamint az illetékes szakbizottságokat is bevonjuk, hogy az érdemi kérdéseket jobban meg tudjuk érteni. Köszönöm a jelenlévőknek, az EFSA képviselőjének, Szaralini professzor úrnak is, és aztán áttérek a napirend következő pontjára, mely Reinhard Wipke petíciója. Reinhard Wipke német állampolgár, aki 2500, több mint 2500 aláírást gyűjtött, és itt egységes címkézést kér a genetikailag módosított takarmányok, illetve élelmiszerek tárgyában, és ide kapcsolódik a 0807 per 2012-es petíció is, melyet Michael Gross Hart, német állampolgár gyújtott, nyújtott be. A petíciót benyújtók nincsenek jelen, tehát azonnal meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, Ladislav Mikónak ezen petíciókat illetően. Uh, Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy röviden szóljak a címkézésről. Ismételten szeretném elmondani, hogy a bizottságnak a nagy, legfőbb célkitűzés, hogy a jó engedélyezett GMO-k biztonságát garantálják. Ami a címkézést illeti, Szeretnénk támogatni a petíció benyújtójának a kezdeményezését, hogy megfelelően legyenek címkézve azok a termékek, amelyek GMO termékek vagy GMO-t tartalmaznak, éppen a szabad választás érdekében. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió területére vonatkozóan van egy jogszabályunk, amely kimondja, hogy a GMO termékkel táplált állatokra nem vonatkozik a GMO szabályozás azért, mert nem lehet lehet az állatokban, ki a húsban kimutatni, vagy a tejtermékekben sem, ha az állatot GMO termékkel táplálták. Ugyanakkor nem tilos, feltüntetni, egy olyan, illetve egy olyan címkét rátenni, hogy GMO mentes a normál címkézési szabályoknak megfelelően. A bizottság készített egy tanulmányt ezzel a GMO mentes címkével kapcsolatban, és megvizsgálta, hogy hogyan lenne szükséges harmonizálni ezt a területet. A tanulmány az év közepén kerül majd megjelentetésre. Egyetértek a petíció benyújtájával, hogy minden organikus termékeknél ismertetni kell, hogyha GMO-t tartalmaz. Tehát arra szeret, azzal szeretném zárni, hogy fontos, hogy az állampolgárnak a jogát arra, hogy eldöntse, hogy milyen terméket választ, ez nagyon fontos, és ezért lenne fontos a GMO mentes címkének a az alkalmazása, amiről további információkat fogunk adni. Köszönöm szépen, Jár úré a szó. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich denke... Elnök úr, Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy alapvető jog az, hogy tudjuk, hogy hogyan készülnek el azok az élelmiszeripari termékek, amiket megveszünk. Tehát az élelmiszeriparban az átláthatóság és a nyomon követhetőség rendkívül fontos. A GMO-k tekintetében őszinte leszek, szerintem nagyon kevés, nagyon alacsony szintű a nyitottság és az átláthatóság. A biotechnológiák egyre inkább elterjedtek, és sok esetben a gyógyszeriparra is kiterjednek. Ezért jó lenne, hogyha a különböző biotechnológiák felhasználása átláthatóbb lenne. A laboratóriumok működését, az ügynökségek működését sokkal nyitottabbá kellene tenni, és mondjuk azt is kellene, hogy tudja egy fogyasztó, hogyha egy sajt elkészítéséhez olyan uh, élesztőt használnak, ami genetikailag módosított szervezeteket tartalmaz. Azt is uh, tudniuk kellene a fogyasztóknak, hogy uh, az a marha, amelynek a húsát elfogyasztják, fogyasztott-e genetikailag módosított szervezeteket. Tehát ezt értem az alatt, hogy őszintébbnek, nyitottabbnak kellene lennie a rendszernek, hiszen egyébként a polgárok egyáltalán nem fogják tudni, hogy mi van a tányérjukban. az Európai Unió nem mindig végzi el a megfelelő kockázatértékeléseket, annak mondjuk örülök, hogy a GMO-kkal kapcsolatos kutatások előre haladottak, és hogy a GMO-k beengedése lelassult az Európai Unióban, de még egyszer mondom, hogy a kockázatok felbecslése rendkívül fontos. Ami engem illet, mindenképp a nyitottság és az átláthatóság mellett foglalok állást, igenis tudniuk kell a fogyasztóknak, hogy mi van a tányérjukon, és ez ugyanúgy vonatkozik a zöld biotechnológiákra, mint a fehér biotechnológiákra. A petíciós bizottságnak még várnia kell majd ezen tanulmány elkészültére, hát természetesen akkor várunk. Köszönöm szépen, van még hozzászólás? Tessék! Macsakovszki úr, parancsoljon! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie jestem członkiem komisji, ale z uwagi... Köszönöm szépen. Azért jöttem el a mai napon, mert nagyon örültem annak, hogy ez a petíció ideért, és hogy azok a termékek, amelyek GMO-t tartalmaznak, megfelelőképpen ezeket a termékeket megfelelőképpen fel kell címkézni, hogy ez egyértelműen látszódjék is. Járúrral egyetértek, hogy ki kellene terjeszteni a kutatásokat a GMO-k negatív hatásaival kapcsolatban, és nem csak biotechnológiai szakértőkkel kellene ezeket a kutatásokat elvégezni, hanem más tudományágakat is be kellene vonni. Meg kellene tehát néznünk, hogy a GMO-k milyen hatással vannak a környezetre, az emberek egészségére és az állategészségre. egészségére nagyon sok olyan faktor van itt, amit még figyelembe kellene vennünk, és nem szabad elhamarkodottan döntenünk a GMO-kkal kapcsolatos kérdésekben. Le decía que muchísimas gracias a usted por sus comentarios. Bienvenidos a la Comisión de Peticiones. Köszönöm a kommentárjait, és üdvözlöm a Petíciós Szakbizottságban. Nem tudom, hogy másról is hozzá kívánne szólni. A két hozzászólásból világos, melyeket meghallgattunk, hogy nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, és így fogunk eljárni. Aztán most következzék a, az 1170-es petíció két szélerőmű park létrehozását illetően az Ustinad Laben területen, melyeknek német természetvédelmi területekre lenne káros hatása. a úr a bizottság részéről kap szót, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Sok ilyen szakbizottsági ülésen vettem már részt, úgyhogy csak röviden szeretném elmondani, hogy február óta mik a legutóbbi fejlemények, mert februárban foglalkoztunk legutóbb ezzel a témával. A cseh környezetvédelmi hatóságok lezárták a környezeti hatástanulmányt, Ez a tanulmány áprilisban készült el a német hatóságok részéről, és ha jól emlékszem, akkor április 19-e volt az a dátum, amikor a hatóságok megismerték az adatokat, és a cseh hatóságok mind cseh, mind pedig német nyelven hozzáférhetővé tették ezeket az adatokat a cseh környezetvédelmi ügynökség hivatalos honlapján. A bizottság folyamatosan figyelemmel követte ezt az eljárást, az eljárás megfelelő volt, és eljárási szempontból a bizottság úgy véli, hogy a Natura 2000-es szabályokat maximálisan betartották. A bizottság egyelőre nincsen abban a helyzetben, hogy eldöntse, hogy van-e szükség további vizsgálatra vagy sem. De a bizottság kapott egy levelet a hónap elején, és ezt a panaszt jelen pillanatban is vizsgáljuk. Ennek a panasznak az alapján a bizottság el fogja majd dönteni, hogy szükség van-e Európai Uniós fellépésre, és meg kell -e tárgyalni ezeket a kérdéseket részletesebben a cseh hatóságokkal, vagy sem. Időközben a bizottság ennél többet nem tehet, jogsértési eljárást nem lehet egyelőre indítani, mert az ügy még nem zárult le. Tehát itt egy folyamatban lévő ügyjel állunk szemben. Ennyit kívántam röviden elmondani. Péter jár. Ja, vielen Dank. Ja. Köszönöm, elnök úr. Nos, egy ide foglalkozunk már szélerőmű park létrehozásával a német határon. Ott egy 35 méteres magasságú szél erőművekből álló park létrehozását tervez egy vállalkozó egy természetvédelmi és madárvédelmi területen. Nos, itt a környezetvédelmi hatásvizsgálat kérdése vetődik fel, ennek eredményére várunk, és a szakbizottság nak foglalkoznia kell a határokon átnyúló hatásokkal, hiszen ugye ahol a kihatások jelentkeznek majd, nos, azt a területet is meg kell hallgatnunk, noha nem ez az illetékes hatósága, annak a területnek a hatósága. Éppen ezért azt javasolnám, hogy mindkét ország közösen döntsön, hiszen különben az a tendencia alakulhat ki, hogy egyes tagállamok a határterületeken hoznak létre súlyos hatásokkal bíró projekteket, amelyek a szomszéd állam területére hatnak majd ki kedvezőtlenül. Nos, ami konkrétan a projektet illeti, én arra kértem önöket, hogy ezt tegyük napirendre, ezt a petíciót. A bizottság azt mondta, hogy van itt egy panasz, és az a kérdésem, hogy a bizottság úgy véli, hogy ezen panasz alapján egy szabálysértési eljárás lehet -e indítani. Az én információim azt mutatják, hogy itt nincs szó szabálysértési eljárásról egy specifikus projekt esetében, hanem szabálysértési eljárásról lehet szó a környezet ö, ö, védelmi hatásvizsgálati irányelv általános elvenek megsértése miatt. Kérdésem az, hogy ez a szabálysértési eljárás megindult-e már vagy sem. A második kérdésem pedig az, hogy nem lenne logikus, hogyha a bizottság azon a véleményen van, hogy szabálysértési eljárást kell bevezetnie, hogy odáig a tervezési eljárást, ami már zajlik, legalább stoppoljuk le, állítsuk le. A, más, a harmadik kérdésem pedig, a cseh köztársaság van októbertől a játékszabályok alapvetően megváltoztak. Októberig a környezetvédelmi hatásvizsgálat tért a központi kormány volt felelős, októbertől pedig a regionális tervezési szervezet feladata lett ez. Nos, azt láthatjuk, hogy a központi kormány engedélyezte bizonyos feltételekkel ezt a projektet, a regionális tervezési szervezet pedig szigorúan ellenzi azt. Nos, tehát hogyan lehetséges, hogy ilyen ellentétes felfogásokra jutnak ugyanabban az országban? Ez esetleg további oka lenne, lehetne annak, hogy ezt az eljárást felülvizsgáljuk, és szigorúan betartsuk az ide vonatkozó kritériumokat. Az utolsó kérdésem a bizottsághoz az, hogy mit tesz, vagy mit tehet az Európai Unió, hogy az európai madárvédelmi területeket mindkét oldalon, tehát német és cseh oldalon egyaránt védje, hiszen ez a madárvédelmi terület beleér a szélerőmű, a tervezett szélerőmű park területébe. Ezek tehát a kérdések, amelyekkel jelenleg foglalkozni kellene ismerik személyes véleményemet, ezt a szakbizottságon belül már több ízben érvekkel alátámasztottam. Tehát, hogyha általánosan döntenünk kell Európai Unióként, és ha ilyen védelmi területeket hozunk létre, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon fontosak ezek a madárvédelmi területek, a Natura 2000 területek, élőhely területek és a többi. Most nyilvánvalóan ezen területek léte nem egyeztethető össze a szélerőmű park projekttel, hogyha nem tartják tiszteletben az ilyenfajta védelmi területeket, akkor tulajdonképpen nincs is értelme ilyen védelmi területtel területet létrehozni, ez az alapvető probléma, amivel a szakbizottságon belül foglalkozni kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Jár úr. Nem tudom, hogy a bizottság óhajt-e válaszolni ezen kérdésekre, tessék. Köszönöm szépen. Ami a jogsértési eljárást illeti, a bizottság nem tud ilyen eljárást indítani jelen pillanatban, mert a folyamat még nem ért véget, vagyis a projekt engedélyezésére még nem került sor. Amennyiben a benyújtók panasza beigazolódik, akkor egy kísérleti folyamatot indítunk el, és a cseh hatóságokat meg fogjuk majd kérni, hogy számoljanak be az eddig lefolytatott eljárásoktól. De mivel az engedélyezési eljárás még folyamatban van, és a cseh hatóságok még nem bólintottak rá erre a projektre, és ez még akár egy évet is igénybe vehet ez a vizsgálati folyamat, ezért a köztársaság ellen jogsértési eljárást nem indíthatunk. Ami az EIA irányelvet illeti, megvizsgáltuk, hogy a folyamatban volt-e eltérés, és egyelőre nem találtunk semmilyen problémát. Az nyilván egyértelmű, hogy egy határokon átnyúló kérdésről van szó, és a regionális hatóságok indították el ezt az eljárást, amikor beazonosították, hogy határokon átnyúló esetről van szó, akkor a cseh köztársaságban a legmagasabb szintre, vagyis a környezetvédelmi minisztériumhoz került ez a kérdés, és a cseh környezetvédelmi minisztérium vette fel a kapcsolatot a német minisztériummal. A bizottság, mint említettem, az EIA irányelvvel kapcsolatban nem tud egyelőre még szabálysértési eljárást elindítani. A másik kérdés magának a projektnek az engedélyezésével el kapcsolatban. Egyelőre nem gondoljuk úgy, hogy ezt a projektet lehetne engedélyezni, mert nagyon sok feltételnek kell megfelelni, és az eljárás csak akkor zárulhat le, hogyha mindezeknek a környezeti feltételeknek megfelel a projekt. Tehát a jelenlegi stádiumban valószínű, hogy nem minden megfelelőképpen haladt, és a különösen védett régiókat természetesen megfelelő védelemben kell részesítenie a cseh köztársaságnak is, és nyilván ugyanezeknek a szabályoknak kell érvényesülnie, érvényesülniük a német oldalról is. Péter, parancsolj! Éppen azért, mert ez a folyamat még zajlik, az lenne a javaslatom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és már elmondtam, hogy itt abban látom a problémát, hogyha az építési engedélyt már kiadták, és aztán paraszt nyújtanak be, akkor az a probléma, hogy a szélerőmű parkot nagyon rövid idő alatt létre lehet hozni, és ez akkor a panaszt egyszerűen okafogyottá teszi, ez tehát a fő probléma, amivel a petíciós szakbizottságnak foglalkoznia kellene, hogy mit is teszünk a határokon átnyúló projektek esetében, hogyha két tagállam teljesen eltérő véleményen van. Az egyik azt mondja, hogy semmiféle aggályt vagy problémát nem jelent a projekt, a másik azt mondja, hogy súlyosan aggályos, tehát a határokon átnyúló projektek esetében megoldásra van szükség, hogy a jövőben megfelelően lehessen dönteni az ilyen kérdésekben, hiszen különben bizonyosan nem kielégítő megoldás jön létre. Kérem tehát a bizottságot, hogy nagy figyelemmel kövesse nyomon ezt a projektet. Itt az a probléma, hogy ha tehát kiadják az építési engedélyt, akkor a panaszok okafogyottá válnak, hiszen a szélerőművet nagyon gyorsan fel lehet építeni. Köszönöm. Elnök. Nos, uh, itt uh, ezen szélerőmű park esetében már egy uh, panasz, egy feljelentés is ér érkezett egy polgármester részéről, aki úgy vélem, hogy a polgárait képviseli, és nem hiszem, hogy itt a bizottság közvetítőként járhatna el ebben az ügyben. Nem tehette túl sokat a bizottság. Mi pedig parlamenti szakbizottságként, akik a petíciót benyújtók mellé akarunk állni, nem tudom, hogy hogyan kellene eljárnunk. Talán ahogyan Jár úr javasolja, nyitva kellene hagynunk ezt a petíciót, hogy további információkat szerezzünk a petíciót benyújtóktól. Így módon majd meghallgathatjuk az Európai Bizottság képviselőit is. Nos, ahogyan tudják, az ülés elején már döntés született arról, hogy a 8-as és 9-es napirendi pontokat zárt ülés keretében kezeljük. Két percet hagyok tehát arra a célra, hogy azok, akik nem jogosultak a epülésen való részvételre, elhagyják a termet. Csak az érdekelt képviselők maradhatnak, az asszisztensek, valamint az Európai Bizottság képviselője, aki válaszolni fog a 8-as és 9 as napi rendi pontban szereplő petíciókra. Mindenki másnak el kell hagynia a termet. A kolléga szót kért, sőt ketten is szót kértek, tessék. Elnök úr, én elejétől kezdve ellene voltam, hogy ugye zárt ülés legyen, de mivel úgy döntött a többség, hogy úgy lesz, kérem, én csak azt szeretném mondani, hogy a petíciót benyújtók itt vannak, ketten-ketten, és ők azt kérem, hogy respektálják, hogy kapjanak szót, és van itt három állampolgár, akiket érint, uniós állampolgár, szlovák állampolgár, akiket megfosztottak állampolgárságuktól, kérem, hogy ők, mint érintettek, maradhassanak itt, mint eleven példa. Semmi más nem kérünk. Köszönjük szépen! Vamos a ver, el, eh, no, me gustaría responder primero al, al kollega. Válaszolni szeretnék mindenek a kollégának. A zárt ülés keretében zajló petíciós szakbizottság ülés ugyanúgy történik, mint egy nyílt ülés, megadjuk a szót a petíciót benyújtóknak, aztán a bizottság képviselőjének, és aztán természetesen kérdéseket lehet feltenni a kollégák részéről, tehát a petíciót benyújtók felszólalhatnak, hogy ha ez a három személy, akiről ön szólt, ők a petíciót benyújtók, akkor természetesen megadjuk neki az, nekik a szót, nincs probléma, mindenki benyújthat, felszólalhat, hogyha a petíciót nyújtott be. Most pedig a kolléga Tőkés. Tőkés. Tőkés kolléga. Oké, okay, señor Durkis tiene a palabra. Yes chairman, Elnök úr, múlt hét pénteken eljutottunk önhöz egy kérést, Hankis Ágnes, Tőkés László, Bagó Zoltán aláírásával, és azt kértük a petíciós szakbizottság elnökétől, hogy nyílt vita legyen. Én szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja azt, hogy mégis zárt ülés lesz. Egyszerűen nem értem, mert erre ugye nincsen szabály. Szeretném megkérdezni, hogy miért van ez így. Eh, Nos, eh, a legnagyobb tisztelettel válaszolnék önnek. A koordinátorok ülésén már szó esett erről a kérdésről, ugye? Egy pillanat. A koordinátorok döntést hoztak. Nem emlékszem arra, hogy azon az ülésen bárki ellentétes véleményt fejezett volna ki. Ezen ülés kezdetén pedig felszólaltak a kollégák, volt már egy vita, egyesek elmondták, hogy nem értenek egyet azzal, hogy zárt ajtók mellett folytassuk le ezt a vitát. Tekintettel arra, hogy volt már itt egy vita, ellentétes vélemények voltak, itt már szavaztunk, ön nem volt jelen, de már lezajlott a szavazás, melynek eredményeként az a döntés született, hogy a vitát zárt ajtók mellett folytatjuk le. Ha más eredmény született volna a szavazás végén, persze, akkor máshogyan járnánk el. Én itt voltam, nem az elnökségi asztalnál foglaltam helyet, Madzoni asszony elnököl, de a többi kolléga megerősíthet, hogy ez volt a szavazás eredménye, amelyet tiszteletben kell tartanunk a többség részéről hozott döntésként. Elnézést, nem láttam a nevüket. Szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint, hogyha a koordinátorok tanácskozása úgy dönt, hogy jövő hónaptól kezdve az Európai Parlament plenáris ülései zártak lesznek, akkor minden további nélkül elrendelik a zárt ülést ez gy van vagy mégis hogy gondolják teljes mértékben ellenkezik a jogállamiságnak az új, oly sokszor hangoztatott elvével ez a teljes mértékben önkényes döntés egyes pont másik pedig hogy a szintén sokat hangoztatott transzparenciával a döntési folyamatoknak az átláthatóságával ha egyszer például a magyarország elleni folyamatos hadjáratában az európai unió állandóan az úgynevezett közös értékekre hivatkozik akkor hogy lehet ezeket az alapvető közös értékeket egyik pillanatról a másikra teljesen félretenni? az önkényesség az ami az európai uniót legteljesebb mértékben jellemzi és ez az eljárás is ezt támasztja alá alá. Köszönöm szépen. Cristina, Cristina, yo eh, eh, puedo, puedo estar, puedo estar de acuerdo. Chris, Krisztina, egyetértek önnel, de elnézését kérem, hogy nincsenek itt koordinátorok. Elnézését kérem, tegye le ezt a plakátot már láttuk. Sajnálatos, hogy nincs itt frakciónk koordinátora. Miért nem a koordinátorokkal veszi fel a kapcsolatot ezt a kérdést illetően. Most nem lehet egy új vitát lefolytatni, már vitáztunk, már szavaztunk. Két percben megadom a szót a kollégának és a másik kollégának. Tessék két percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid pontosítást szeretnék tenni. A márciusi petíciós bizottsági koordinátori ülésen a koordinátorok a benes dekrétumokkal foglalkozó petíció vonatkozásában javasolták a zárt ülést. Arról született meg a politikai alkó a koordinátorok között. A második petíció, az állampolgárságról szóló petíció jóval később, több mint másfél hónap múlva jött a bizottság elé, ezután került fel a napirendre, innentől fogva erre a petícióra, bárhogy is ingatja a fejét a kollega, nem vonatkozik a koordinátoroknak a döntése. Azt önkényesen a petíciós bizottság titkársága előterjesztette napirendi pontként, és arról semmiféle szavazás nem történt. A koordinátorok arról nem döntöttek, mivel kettő hete van egyáltalán napirenden a kettős állampolgárságról szóló petíció. Köszönöm. Egy dolgot szeretnék is asszony, hogy azok, akik megszavazták, vagy elhatározták, hogy zárt ülés legyen, hogy nem érzek-e úgy, hogy itt megint a sokat emlegetett kettős mércét gyakorolják, hiszen egyetlen példát hadd mondjak, hogy amikor a Magyarországot olyan igaztalan és valótlan érvekkel most már hónapok óta folyamatosan támadó Táváres jelentést tárgyaljuk a, egy másik szakbizottságba, ugye ott azzal vádolják Magyarországot, hogy alkotmánysértést követel, az alkotmány a fő témája ennek a támadássorozatnak. Itt is mi most valójában nem többet, nem kevesebbet, nem többet, egy alkot, olyan alkotmánysértést tárgyalunk, amelyiknek olyan emberi jogi vonatkozásai vannak, ami uniós kompetenciába tartozik. Most én nagyon szeretném és tisztelettel kérem, hogy valaki, aki kardoskodott az zárt ülés mellett. Magyarázza meg nekem a különbséget. Tehát miért van az, hogy a Tavares jelentést például a legnagyobb nyilvánosság mellett tárgyaljuk, ebben az esetben pedig teljesen érthetetlen módon kirekesztjük az embereket a teremből. Nos, hogyha újra nyitjuk a vitát, itt van még a nagykövet úr is, aki itt várakozik. Nos, tehát azt akartam elmondani, hogy ha újra nyitjuk a vitát, akkor már semmit nem tudunk elvégezni, hiszen fél hatkor egy másik ülés kezdődik, pedig a koordinátorok ülése. Nagyon röviden, neved arra képviselő Uh, Szerettem volna csak felhasználni az alkalmat. Öten voltak ellene, és most akik miért kell ezt ismételten elmondani? Volt az ülés elején egy szavazás, azt szavazták meg, aki kilencen négy ellenében, hogy zárt ülés legyen, most már nem kell ehhez semmiféle magyarázat és ok, hogy ez így legyen. Megszavazták. Lamentablemente es verdad, eh, me tengo que acoger a lo que... Sajnálatos módon ez a helyzet, eh, szavaztunk az ülés kezdetén, és most már semmit nem tehetek. Döntés született, szuverén döntés, a szakbizottság tagjainak részvételével, és eh, hangsúlyozom, hogy a szavazással egy szuverén döntés született. Egyes kollégák, akik igencsak érdekeltek ebben a kérdésben, talán jelen lehettek volna, részt vettek volna a szavazáson, akkor esetleg más eredmény született volna. Tehát most két percre felfüggesztem az ülést, annak érdekében, hogy akik nem jogosultak, azok elhagyhassák a termet. ha ő összezagyválta a dolog, én úgy értettem, hogy azért